Most pedig a tanács a bizottsághoz intézett kérdések órája következik. Sajnos majdnem fél órát csúszott az utolsó vita. Fél kilenckor kellett volna befejeznünk annak érdekében, hogy a tolmácsok kicsit pihenhessenek, mielőtt kilenckor folytatják a munkát megpróbáljuk. 17-es kérdés, Hedegárd asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt ígértem, hogy nagyon röviden válaszolunk ugyanis az a dokumentum, amire a képviselők hivatkoznak, nem a bizottság által készített dokumentum. A hónap végéig egy közleményt szeretnénk tenni a 30%-os üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentése kapcsolatban. Ezt a, a Környezetvédelmi Tanács kérte március 15-én. Hát, felsleges is mondanom, nagyon kevés idő állt rendelkezés, ez egy nagyon fontos vita. Természetesen egy csomó részlettel fogunk szolgálni. A kommunikációban az ETS irányelvvel is foglalkozunk, illetve az energiaintenzív szektorokkal, amelyek a kopenhágai csúcs után a carbon leakage témaköréhez hozzájárulhatnak. Természetesen a kommunikáció után nem lehet egyik napról a másikra 30%-ot kitűzni és megvalósítani. A kibocsátási célkitűzésekről vitet kell folytatni, és nagyon alapos informáltság alapján lehet csak a döntéseket meghozni. Elemzésekre, költségelemzésre van szükség, és nagyon bízunk benne, hogy a parlament is részt vesz majd ebben a vitában. Köszönöm szépen, Zobr W dokumencie wskazuje się, że zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia nowego celu... Köszönöm. A, amikor az új csökkentési cél elérésre kerül, akkor reméljük, hogy ez befolyása lesz Közép- és Kelet-Európára is. A bizottság azt mondotta, hogy bizonyos pénzügyi eszközökre lesz szükség, és a strukturális alapokból származnak majd ezek. Ez azt jelenti tehát, hogy ezek az eszközök átkerülnek, átcsoportásra kerülnek? Innen, onnan például az infrastruktúra eszközei fogják más célra felhasználni? Biztos asszony parancsolja. Remélem, hogy a tisztelt képviselő úr megérti, hogy nem fogok részletekbe menni. Egy olyan kiszivárogtatott tervezettel kapcsolatban, amely egy csak egy a sok közül, ez nem lenne megfelelő. Itt az Európai Parlamentben csak azt mondhatom, hogy amikor az unió költségvetéséből költünk pénzeket, bármilyen célra, de kell arra figyelnünk, hogy például az infrastruktúrális projektek éghajlat biztosak legyenek, éghajlat barátok legyenek. Ez kell ahhoz, hogy 2020-ra 30%-os csökkentést elérjük. Szerintem erre senki sem tudja megadni az egyetlen biztos választ. Nem tettünk mást, mint hogy és természetesen a tanács is részt vesz majd ebben a vitában. Köszönöm. Két kiegészítő kérdés, Tikau asszony és Davis úr. Először Tikau kollégina. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Ma szavaztuk meg azt a jelentést, amely az, energi- az épületek energiahatókonyságára vonatkozó rendeletet módosítja. Ez még csak a kezdete egy folyamatnak, amely eredményeképpen az épületek energiafogyasztását csökkenteni tudjuk majd. Azonban ehhez finanszírozásra van szükség, és ehhez természetesen az Európai Beruházás és Fejlesztési Banknak is aktívabb szerepet kell vállalni ezen a szerepen, és egy új energiahatékonysági alapnak is fenn kell állnia majd 2014-et követően. Köszönjük, Davis úr következik. Elnök úr, biztos asszony, az eredeti kérdés azt hiszem jól mutatja, hogy milyen komoly ez a probléma, jó néhányunk ebben a házban és jó néhány a tanácsban egyszerűen nem fogadja el azt, hogy valamit sürgősen tennünk kell. A gazdasági válság eh, idején sokkal nehezebb eh, szép szavakat emlegetni, és eh, környezetbarátságról beszélni, azonban pont a válságból való kirábalás segíthetné, hogyha egyformán gondolkodnánk. Köszönöm. az épületek energiahatékonysága. Én energiahatékonyságra vonatkozóan jó néhány tanulmány született, jó néhány módja van annak, hogy az épületek energiahatékonyságát javítsuk. Nem mindig pénzkérdés ez, de természetesen megvizsgáljuk majd az önök által ma elfogadott ajánlásokat, módosításokat, de az energia hatékonyság terén óriási lehetőségek eh, rejlenek, és igazán buta az, hogy ennyi energiát pocsékolunk úgy, hogy ez senkinek sem szolgálja a hasznát, egész egyszerűen, mert pocsékba megy. Davis úrnak pedig azt mondhatom, hogy amikor azt mondja itt a az ideje, hogy a tagadásból kilépjenek azok, akik eh, nem hiszik el, hogy komolyan fel kell lépnünk ezen a téren. Az Egyesült Királyságban komoly vitát folytattak erről. A nemzetközi éghajlatváltozási fórumot sokan kritizálják, de a kutatási adatok közül egy megkérdőjelezhetetlen, mi szerint ez egy komoly probléma, amit komolyan kell vennünk, és ezért az éghajlatváltozás szkeptikusan nézőknek is el kell fogadniuk azt, hogy az energiahatékonyság javítással csak előnyök járnak, és attól tartok, hogyha Európa nem veszi komolyan ezt a területet, akkor óriási piaci lehetőségektől esik el. A carbon leakage esetében nem arról van szó, hogy elveszítjük a munkahelyeket, ha valamit teszünk, épp arról van szó, hogy ha nem teszünk semmit, akkor veszítjük el az európai munkahelyeket, méghozzá nagy számban. Éppen ezért jó azt látni, hogy az újonnan felállt brit kormány számára az éghajlatváltozás elleni harc ilyen komoly prioritás. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Következő kérdésünk a 18-as számú. Keringerd Ödenberg asszony tette fel a bizottság intézkedések a szerzőjogok kérdésében. A címe Bárnyi biztos úrhoz fordulok, hogy adjon választ. Monsieur le Président, mes premiers mots seront pour Köszönöm szépen, elnök úr, és mindenek előtt Geringede Ödenberg asszonynak szeretnék köszönetet mondani ezért a kérdésért, ami pontosan a jelenleg folyó vita lényegével kapcsolatos az internetjogok, szerzőjogok vonatkozásában úgy gondolom, hogy a szerzőjog lehetővé teszi egy alkotó számára, hogy eladja, amit létrehozott, és hogy megtérüljön a befektetése nem csak a művészi tevékenységben, hanem mondjuk az ipari innovációban is érvényes ez. A befektetésnek meg kell térülnie, hogy újabb termékeket, újabb tartalmat hozhasson létre, ez a business modell már több évszázad óta létezik. Természetesen a technológia fejlődik, rádió, televízió, szatellit, kábel, ma már internet az új technológiák mindig újabb és újabb gazdasági modelleket hoztak létre, és a szerzőjogokat máshogyan kellett alkalmazni a szerzői jogok radikális megváltoztatása helyett én a, az alkotást szeretném védeni. Január 13-án erről volt szó a meghallgatáson, és ez fogja az én fellépésemet is vezérelni a digitális agendát Néli Krösz barátom irányítása májusban fogadták el. Nagyon fontos, hogy egy keret irányelv jön létre a szerzőjogok kollektív kezeléséről. Nagyon fontos, hogy új szolgáltatások jelenhessenek meg az interneten, testre szabott repertoárok, one-stop one stop shop, illetve fontos a szülők jogainak, lehetőségeinek előtérbe helyezése, és nagyobb átláthatóság kell a jogi szabályozásban. A második dolog az olyan alkotások megvédése, amelyeknek alkotói már nincsenek közöttünk. A harmadik egy zöld könyvet fogok benyújtani az audiovizuális és internetes tartalommal kapcsolatban az új Video On Demand szolgáltatások tárgyában. 2011-ben a különböző érintettekkel párbeszédet fogunk kezdeményezni a hozzáadott értékű tartalmakkal kapcsolatban az internet vonatkozásában, hogy világosabbá tegyük a szabályokat, megnézzük, hogy milyen szerepet játszhat a technológia, a tartalmat illetően, illetve hogy hogyan alakuljon a digitális média helyzete, a kalózkodás az interneten. Európ, olyan Európát szeretnék, ahol új gazdasági modellek alakulhatnak ki. Nincsenek ö, ö, előítéletei, nincsenek előre elképzelt koncepcióim, hogy hogyan lehet a dolgokat megoldani, és nem feltétlenül a one size fits all elképzelést szeretném megvalósítani. Igazi gazdaságpolitikát szeretnék Európában a kulturális területen megvalósítani. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. Ötenberg asszony fél percben kap utókérdésre jogot. Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Köszönöm szépen, biztos úr, a válaszát. Örülök ennek a kezdeményezésnek, amelyről szólt. Pótkérdésem, utókérdésem a, zöld, a 2008-as zöld könyvre vonatkozik, amelyben a bizottság azt arról nyilatkozik, hogy a 2001-es kivételi vagy kivételes helyzeteket tartalmazó szabályozás nem működött jól, és a nem tekinti a szerzői jog és a felhasználók joga közötti egyensúlyt nem megfelelően határozza meg. Ezen túl a kötelező kivételek, a jog alól való kötelező kivételek is hiányosak, nem megfelelően szabályozottak. Például a könyvtárak esetében, vagy a vakok számára nyomtatott könyvek esetében. Most azt kérdem, a bizottság milyen kezdeményezéseket tervez ezen kivételek tekintetében? Commissioner. Euh, Képviselő asszony egy olyan kérdésbe fordult hozzám, amivel kapcsolatban szerettem volna elmondani, hogy a bizottság hogyan fog fellépni szerződés 118-as cikkéről beszél ön. E, mi nem ennek alapján szeretnénk e, a páneurópai e, szerzői jogi rendszert kialakítani. Pragmatikus és hatékonyabb módon járnánk el. Ez a zöld könyv nagyon fontos, egy csomó kérdést fog felvetni, és lehetővé teszi tovább gondolkodjunk. Például a látáskárosultakról is. A legnagyobb akadálya az egységes európai szerzőjog létrehozásának, annak, hogy ez hatékony legyen, Szóval arra lesz szükség ehhez, hogy prioritást élvezzen a nemzeti szerzőjoggal szemben az európai szerzői, szerzői jog. Most ez őszintén szólva kulturálisan, politikailag is nehezen megvalósítható és még hogyha a tagállamok belemennének egy ilyen megközelítésbe, akkor is elég korlátozott lenne, mert csak a régi művekre vonatkozhatna, az olyan a létrehozottakra nem tehát a már meglévő zeneművekre például alkalmazhatnánk. Beszéltem már ugye azokról az alkotásokról, amelyeknek a szerzői nincsenek közöttünk, vagy nem ismertek. Majd még a jövőben, tehát folytatódhat ez a párbeszéd. Köszönöm még egy kiegészítő kérdés, Zikó asszony. Köszönöm. Elnök úr, Biztos úr, azt szeretem kérdezni öntől, hogy olyan tervezi-e azon irányelv felülvizsgálatát, amely az információs társadalomban révén szerző jogokkal kapcsolatos. Mert hogy nagyon fontos a jogbiztonság e tekintetben. Sajnálatos módon a kivételeket az egyes tagállamokban másképpen értelmezték, egymással ütköző döntések születtek, tehát egyes tagállamokban ugyanazon esetekben. Ezért volna hasznos, hogy felülvizsgáljuk ezt az irányelvet. Kömösen a szó. Biztos úr, a szó. Madame le député, pour répondre... Képviselő asszony, nagyon világosan szeretnék válaszolni a kérdésre. Pillanatnyilag nem áll szándékunkban a kivételek katalógusának átalakítása a 2001-es irányelvben. Pragmatikus, fokozatos megközelítést akarunk alkalmazni, kollektív kezelés, Orphan Works, zöld könyv. Az ön aggájaira azt felelném, hogy nincs szándékunkban a kivételek listáját módosítani. Köszönöm. Következő 19-es számú kérdés Kelly úr részéről az Európai Uniós támogatásokra vonatkozó térkép felülvizsgálat. A Mastery asszonyt üdvözöljük közben, neki átveszi a bizottsági válaszadó szerepét. Thank you very much. Uh, köszönöm, elnök úr. Almunia úr kért meg, hogy válaszoljak helyette a kérdésre. Kelly úr itt van? Ott van? Nos tehát, köszönöm Kelly úr a kérdést. Ahhoz, hogy fenntartható legyen, folyamatos legyen a regionális fejlesztés, a bizottság úgy döntött 2006-ban, hogy a tagállamok által megadott régiók, amelyek kedvezményezettek, a 2007-től 13 ig időszakban állandóak kell maradjanak. Ugyanakkor a bizottság irányításában belátta, hogy olyan helyzet állhat elő, ahol kiigazításra van szükség. És az iránymutatások 104-es pontja szerint a tagállamoknak megadta a lehetőség, megadjuk a lehetőséget, hogy a térképpel kapcsolatosan a 170 per C pont alapján felülvizsgálják a térképeket. Három a 27 tagállamból döntött úgy, hogy él ezen időközi felülvizsgálat lehetőségével. Ennek során a régiók felét tudják az eddig regionális támogatásra jogosult régiókat felét tudják áthelyezni, és a támogatási intenzitást is módosíthatják a tagállamok ezen térképek felülvizsgálatával. E időközi felülvizsgálat, felülvizsgálat során az, az értékelés az Eurostat legfrissebb adatainak átlaga alapján történik egy főre lebontva, illetve a NAC 3-as régiók munkanélküliség adatait is figyelembe véve a gazdasági fejlődését vizsgálják így a régióknak, hogy mennyiben maradtak le a nemzeti átlagtól. Az a tény, hogy csak három tagállam élt ezzel az időközi felülvizsgálati lehetőséggel, úgy tűnik arra utal, hogy a tagállamok többsége úgy tekinti, hogy a gazdasági válság lényegében nem változtatta meg a régiók ilyen jellegű helyzetét, mármint a támogatásra való jogosultságok helyzetét. Elnök, köszönöm Kelly úr. Reply. Köszönöm a válaszát, biztos asszony. Elképesztő, hogy csak három tagállam van mondhatjuk ezt el. A Dell 3000 ember bocsájtott el, ma pedig 800 embert bocsájtott el a Pfizer gyógyszercég. Dél-Írországról beszélünk. 0%-os GD-ről beszéltünk, az én kormányzatom pályázott erre. Rem... A kormányzat aktív intézkedéseket nem hozhat a nagyobb cégek odavonzására, ez pedig regresszív dolog, aminek változnia kell, ezért azt várom, hogy az Európai Bizottság más stratégiát folytasson, mert az állami támogatási térkép elavult. Köszönöm, biztos hogy válaszolhat. Igen, köszönöm lehet, hogy ahogy a képviselő úr mutatja, furcsa az, hogy csak három tagállam élt a időközi felülvizsgálat lehetőségével. Ez nem a reggeli legfrissebb adat, hát ezek a tények. Persze, sok tagállamban, sok régió súlyosan megszenvedi a gazdasági válságot, de lehet, hogy egyes tagállamok úgy gondolják, hogy vannak más eszközeik arra, hogy kezeljék ezeket a helyzeteket, mert ahogy láttuk, mint mondottuk, nagyon kevés tagállam kérte a lehetőséget. 27 tagállamnak kínáltuk a lehetőséget, csak három élt vele. A hosszú távú program alapcélja természetesen a kontinuitás fenntartása, a, folyamat, a támogatás folyamatosságának biztosítása, és aztán vannak más eszközök is a válságkezelésére, mint a, az ERFA támogatás a, a, bizony, a biztos úr majd bizonyal tovább folytathatja ezt az eszmecserét önökkel. Köszönöm. Elnök, köszönöm. A következő 20-as számú kérdés a fogalmazója Poszelt úr, a rendőrség együttműködés az EU és Ukrajna között a tárgya. Biztos asszony, öné a szó. Yes, thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm Poszelt úrnak ezt a kérdést ebben fontos témában. A határon átnyúló rendőrségi együttműködés az unió szomszédos országaival a tagállamok elsődleges kompetenciája. Azonban az Európai Unió támogatja a kétoldalú együttműködést a tagállamok és Ukrajna között, főként az Európolon keresztül. Tavaly december 4-én született megállapodás az Európol és Ukrajna közötti stratégiai együttműködésre, ami lehetővé teszi, hogy a nemzetközi szervezet bűnözés és terrorizmus elleni harcban együttműködjenek. Azonban ez a megállapodás nem teszi lehetővé a gyanúsítottak személyes adatainak cseréjét. Ez csak az operatív megállapodást, az Európollal operatív megállapodást között országok esetében lehetséges. Mielőtt ezt Ukrajna megteheti, megfelelő adatvédelmi törvényt kell elfogadnia, illetve az 1981-es Európa tanács egyezményt kell eh, ratifikálnia a személyes adatok védelméről, beleértve vannak egyzőkönyvét is. Ez része annak a prioritásunknak, eh, amelynek célja, hogy az európai normákhoz igazítsuk az ukrajnai adatvédelmi norm, eh, szabályokat. Például egy független adatvédelmi biztos eh, létrehozásával, amelyet megfelelő szakértők is segítenek az Unió részéről. Az Európai Unió ezen kívül pénzügyileg is támogatja a rendőrség együttműködést, úgynevezett eh, ikerszakértői programokkal, twinning programokkal, és az EU-ban eh, esetében is a Frontex, eh, az OLAF és a dél-kelet európai kezdeményezés segítette az ukrán és a moldáv határát kelő helyen a határon átnyúló bűnözés elleni harc fellépését. Köszönöm. Köszönöm, Passzát úr. Köszönöm. Biztos hogy kiváló választ kaptam. Azt akarom megkérdezni, hogy áll a helyzet a rendőrség támogatásával, a rendőrségi kiképzés támogatásával, illetve az Ukrajnán belüli bíróságok erősítésével vajon a keleti partneri viszonyrendszerben e súlypontot, súlyszerepet kapott állam rendőrségének kép, képzésében az Európai Rendőrakadémia is részt vesz, vagy csak a tagállamok rendőrségei segítik az ukrán rendőrséget ebben? Of course, uh... Természetesen folyamatos párbeszédet folytatunk Ukrajnával ezügyben. Stefán Füle kollégám egy együttműködési mátrixot és bevezetett már a belügyekre vonatkozóan számomra is üdvözlendő, hogy megpróbáljuk Ukrajnával kölcsönösen az együttműködést elmélyíteni. A rendőrségi együttműködés és a képzés a azonnal a közeljövőben nem szerepel, de hogyha a megfelelő reformokat Ukrajna meghozza, akkor nyitottak vagyunk erre az együttműködés bármilyen formájára. Fontos szomszédja az Uniónak Ukrajna, közös problémáink is vannak, például a határon átnyúló bűnözés terén. Ezért hasznos mindkét fél számára, hogyha együttműködünk, de ehhez Ukrajnának is tennie kell valamit, amiben mi természetesen a segítségekre leszünk, és majd meglátjuk, hogy ez mit jelenthet a gyakorlatban. Köszönjük. 21-es kérdésre lépünk tovább. A bűnözés robbanásszerű növekedése Európában. Biztos asszony parancsoljon. This is a marathon. Uh, honorable member, Mr. President, uh, the most recent... Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselő úr. A legfrissebb statisztikák, amelyet az Eurostattól kaptunk meg, május 29 májusiak ezek a friss adatok. Az Európai Bizottság elismeri, hogy a szervezett bűnözés veszélyezteti az állampolgárokat és az Európai Unió gazdaságát, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy releváns javaslatokat tegyünk fellépésre vonatkozóan, amely azt célozza, hogy a szervezett bűnözést visszaszorítsuk, a Stockholmi programnak is fontos részét képezi ez, amelyről épp az imént folytattak részletekbe menő vitát. Ez 2010 és 2014 közötti 5 éves időszakra vonatkozik. Tavaly ősszel került ennek elfogadására sor, és ha jól tudom, akkor Reding asszony kimerítően válaszolt az ezzel kapcsolatos kérdéseikre az imént. A belső biztonsági stratégiát is nem sokára elkészítjük, amely konkrét javaslatokat tartalmaz majd az elkövetkezendő 5 évre kap, vonatkozóan a szervezett bűnözés is szerepel majd ebben. Közös veszélyekre, közös válaszokkal eh, kell reagálnunk. A tagállamok, a közszervek, a magán eh, szervek is közösen kell, hogy fellépjenek. Három európai típusú, nemzetközi dimenziójú eh, bűnöz, bűn cselekménytípust hagy beszél, említsek meg. Itt a személyazonosság el, tulajdonítás ellopása, illetve az internetbűnözés az első, ami az ember eszébe jut, és természetesen a tagállamokkal együttműködünk, a civil szervezetekkel és az Európai Parlamenttel is párbeszédet folytatunk. Az együttműködés és a párbeszéd a legjobb, a kutatás, a képzés a bevált gyakorlatok megosztása mind-mind vezető, a harmadik országokkal is együtt kell működnünk, hogy felépünk az ilyen típusú bűnözési formák ellen. Szeretném ezen kívül hangsúlyozni azt is, hogy a döntéshozatal eh, azonban a tagállamok szándékától eh, függ, és sokszor eh, ez annak a kérdése, hogy az egyes tagállamok milyen forrásokat rendelnek ezekhez a célek, célokhoz, európai szinten biztosítottuk a forrásokat. Ahogy önök is tudják, a Lisszaboni szerződés lehetővé teszi, hogy az Európai Parlament új hatáskörével ezen a téren is éljen. Hangsúlyozom az önök megnőtt szerepét a biztonság politika alakításában. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen Mitchell úr kiegészítő kérdés. Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm szépen a biztos asszonyt a válaszért. Én írtam a parlament jelentését az Európai Központi Bankról a múlt évben, és az egyik kérdés, amit felvetettem, az a jelentős növekedés az 500 eurós bankjegyek számában, azt hiszem a 200-asok számában is, de különösen az 500-asok számában, és felvetettem a kérdést, hogy esetleg pénzmosási bűnös célra használják őket. Az Egyesült Királyságban komoly aggályt jelent ez, Szeretném megkérdezni, megkérni a biztos asszonyt, hogy a központi bankkal vegye fel a kapcsolatot, és derítse ki, hogy kik használják ilyen nagy mennyiségben az 500 eurósokat. Biztos, hogy valahol adóelkerülésről, vagy pedig bűnös cselekedetekről lehet szó. Hát én még nem láttam ilyen bankegyet, de hát biztos asszony, tessék. Szeretnék köszönetet mondani a tisztelt képviselő úrnak ezért az értékes információért, meg fogom vizsgálni a kérdést, és ö, megvizsgáljuk, hogy van-e bármilyen ö, jelenség, amit kezelni kellene. Pillanatnyilag nem tudok válaszolni a kérdésre. Papa Nikolaj úr, nem adtam meg elnézést a szót a kiegészítő kérdésre, tessék. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, köszönöm ennek a választ nagyon precízen fogalmazott, és nagyon őszintén, nagyon konkrét választ fogalmazott meg. Ezt nagyra értékelem. Különösen köszönöm őszintességét a rendelkezésre álló adatokat illetően, azaz elmondta, hogy 2007-es adataik vannak csak. Ugye most 2010 májusát írjuk, és Görögországban éppen most öltek meg három ártatlan személyt olyan tüntetések során, ahol a, a görög nép a jobb jövő érdekében vonult az utcára. Vajon az Európai Bizottság tervezi-e azt, hogy rendszeresebb, szisztematikusabb intézkedéseket foganatosítson, illetve fordul a tagállamokhoz ilyen ügyekben, és a, a legfrissebb adatokat vajon értékelje, hogy az egyes tagállamok helyzet pontosabban tudja megítélni? Thank you, Mr. President. Köszönöm elnök úr a szót, és a képviselő úrnak meg azt mondom, hogy a biztos úr is, meg én is nagyon sajnáljuk a három személy halálát. A, mindig tragédia az, hogy ártatlanok hunynak el, és természetes az, hogy, hogy együttérzünk a családokkal, és nagyon sajnáljuk ezt a veszteséget. Ahogy mondotta, a statisztikai adatokat folytonosan felisíteni kell, és Eurostat vizsgálja annak lehetőségét, hogyan tudna gyorsabb értékeléssel élni nem tervezünk azonban olyan jelen pillanatban olyan kezdeményezést, amely ezzel a kérdéssel foglalkozna. Bár szörnyűek a halálesetek, meg ezek a bűncselekmények, ám az Európai Bizottság hatásköre csak a határon átnyúló bűncselekményekre vonatkozik. Ez esetben csak a tagállami hatóságokkal együtt működhet együtt, és ezért nem is tervezzük ilyen jellegű kezdeményezés meghozatalát. Köszönöm. 22-es kérdés következik Pavel Potts kérdése az EU közös vízumpolitikája témájában. Megint csak Malmström asszonyhoz fordulunk válaszért. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselő úr. Az unió vízumpolitikája harmonizált, ez egy közös politika. Három jogi eszközön alapul. Az 2001 539-es tanácsi rendelet, az első ezek közül, mely felsorolja, mely harmadik országokra kötelező a, a vízum, a következő a vízum kódex, ami a rövid távú Schengeni tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozik, illetve 83 per 2005-ös, amely megint csak a vízum kritériumok országokat sorolja fel. Az első rendelet felsorolja azokat a harmadik országokat, amelyek állampolgárainak vízum mal kell rendelkeznünk, hogy átlépjenek Schengeni határokat. Ez egy negatív lista, és van egy pozitív lista azon országok, tag, azon országok állampolgára, amelyek felmentességet kapnak ez alól, természetesen a kölcsönösség elve alapján. Ez a rendelet az Egyesült Királyság és Rország kivételével alkalmazandó minden uniós tagállamban, illetve Izlandon és Norvégiában. A kölcsönösség elve alapján az Európai Unió úgy véli, hogy a kötelezettség alómentes harmadik országbeli állampolgárok országai kölcsönösséget kell, hogy biztosítsanak, azaz uniós polgároknak ezen országokban vízummentesen kell tudniuk utazni. Amikor egy harmadik ország a pozitív listán szereplők közül vízumkötelezettséget vezet be egy vagy több tagállam polgáraival szemben, akkor a kölcsönösségi mechanizmust alkalmazzuk. Ez az a keret, amely segít abban, hogy a vizumentességet érjünk el az adott harmadik országban, vagy megfelelő válaszintézkedéseket hozzunk. Ez igen hatékony eszköznek bizonyult az elmúlt években, ahogy a kölcsönösségi jelentésben is ez látható. 2005 óta alkalmazzuk ezt, 75 esetben alkalmaztuk ezt a pozitív listán szereplő országokkal szemben. A 13 ország, Japán, Panama, Szingapúr, Ausztrália, Paraguay, Kosztarika tartoznak ezek közé, amelyek azóta vízummentességet biztosítanak a tagállamoknak. Brazíliával kapcsolatban is a közelmúltban értünk el hasonló eredményt. A nem kölcsönösség problémája egyes tagállamokkal mm, szemben fennel, gondolok itt Amerikára és Kanadára, amelyek egyes uniós tagállamok állampolgáraitól vízumot követelnek a mai napig. A negatív listán szereplő országok, hogy egy vagy több tagállam állampolgáraival szemben vízumkötelezettséget vezet be, vagy más egyes tagállamok, különböző tagállamok állampolgárai különböző kritériumokat vezet be, nyilván itt a kölcsönösségi elv nem alkalmazható, erre konkrét mechanizmusaink nincsenek, ezért nagyon nehéz bármit is tennünk. Köszönöm. Thank you. Mr. Köszönöm. Bocz úr tehát föl pótkérdést fél percben. Děkuji, pane předsedo. Eh, paní komisařko, pokud... Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr ha az Európai Bizottság kell garantálja a közös vízumpolitika fenntartását. És köszönöm a magyarázatát ezzel kapcsolatban. És ez a szakpolitika az a kölcsönösség elvén alapul. Akkor vajon meddig tűri el az Európai Bizottság azt, hogy azt a rendszert, amelyet Kanada kényszerített Csehországra, az Európai Unió egyik tagállamára? Köszönöm szépen. Természetesen jól ismerem azt az esetet, amire a képviselő úr eh, utal, és az Európai Bizottság eh, nagyon aktívan dolgozik az ügyön. A eh, prágai iroda létrejött, ez volt az egyik feltétel, amit a kanadaiaknak teljesíteniük kellett, és a vízummentesség felé egy roadmap-et alakítottak ki. Három magas szintű találkozóra került sor a kanadai tisztségviselőkkel a, és a cseh hatóságokkal. A kanadaiak azt ígérték, hogy megváltoztatják a jogszabályokat, és hamarosan a kanadai parlament elé kerül az új jogszabály tervezet. Folyamatos párbeszéd párbeszédben vagyunk velük, és a csehatóságokkal gondoskodunk arról, hogy konstruktív maradjon a légkör, és hogy megoldásra jussunk ebben az ügyben. Újra meg fogjuk ezt tárgyalni a tagállamokkal a tanácsban június elején. Sajnálom, hogy még ezt a konfliktust nem tudtuk megoldani, de biztosítom a kollégát, hogy a cseh hatóságokkal együtt a lehető leggyorsabban megpróbálunk megoldást találni erre a kérdésre. Köszönöm szépen. 23-as kérdés Csündesz képviselőtől. A Törökország Európai Unió közös nyilatkozata kapcsolatban 2009. november 5-e. Biztos asszony. I have... Köszönöm. Nagyon sok dolgom van ma, sok mindenre kell válaszolnom. Tisztelt képviselő, szeretném emlékeztetni arra, hogy nagyon bonyolult tárgyalásra tekintünk vissza Törökországgal, már a 2002-es felhatalmazás ideje óta is. Ám utóbbi időben nagyon sok pozitív lépésről számolhatunk be. Tavaly a tanácsi határozat az illegális bevándorlással kapcsolatban e, e, sürgette a Törökországa való megállapodást, és e, tavaly Baró elődöm, Bilström svéd miniszterrel svéd Törökországban járt, és egy közös nyilatkozat született ezen látogatás eredményeképpen. És azóta is történt előrelépés, több tárgyalási forduló zajlott le az ősz, ez év őszén is, és nagyon közel állunk, hogy megállapodással záruljon a Törökországok kapcsolatos toloncegyezmény a bizottság értékelésében ez a szöveg kiegyensúlyozott, és mind a két fél igényeit figyelembe veszi. És azon dolgozunk, hogy féglegesítsük a lehetőleg hamarabb ezt a szöveget, folyamatosan kapcsolatban maradva a török hatóságokkal. Az a célunk, hogy véglegesítsük a szöveget, és az eredményekről, a tárgyalások eredményéről a júniusi tanácsülésen számolhassunk be, és az Európai Parlamentet is folyamatosan tájékoztatjuk hogy a, megkapjuk a támogatását a döntéshez. A Frontex ügyel kapcsolatban nincs formális kapcsolat a tárgyalás, illetve az EU-törökországi visszatérítési megállapodás között. Azonban a kölcsönös ügyekről, hasonló ügyekről van szó, és ko- koherens módon kell kezelnünk ezeket. Nem tudom kommentálni azt, hogy egy adott tagállam határait megsérteni Tör Törökország, ez voltak éppen az adott tagállam és nemzetközi jog hatáskörébe tartozik. Azonban a megfelelő a, a határon mentén mozgó légi járművek mozgásával kapcsolatban megfelelő tájékoztásra tarthatunk igényt. Köszönöm Csundes úr fél percben. Köszönöm szépen. Biztos asszony. Láthattuk azt, hogy újra és újra nehézségek adódtak, akkor, ha konkrét választ akartunk kapni arra a kérdésre, amelyet nem először teszek fel. Bizonyal nehéz kérdések ezek, és az is látható, hogy a török fél részéről vannak olyan problémák, amelyek a tárgyalások lezárását megakadályozhatják. Köszönöm, hogy a tárgyalások menetéről beszámolt. Látnunk kell, hogy a török miniszterelnök aténi látogatása során megállapodás született az illegális bevándorlókkal való elbánás tekintetében. Aláírták ezt a megállapodást, és ezekkel kapcsolatban egy memorandum is született. Vajon van-e, lehet -e ennek befolyása az EU és a Törökország közötti megállapodásra? Thank you for that follow-up. Köszönöm ezt a pót kérdést. Persze megállapodás részleteit nem ismerhetem, de jól mutatja ez, hogy milyen építő atmoszféra uralja ezt, Európa ezt a régióját. Ezzel párhuzamosan tárgyalunk Törökországgal, ezek lezárásához közel állunk nagyon konstruktív légkörben folynak ezek a tárgyalások, és fontos, hogy az Unió látja, hogy le kell zárni ezeket a tárgyalásokat, és úgy látom, hogy a török fél is hajlandóságot mutat a Toronc egyezménnyel kapcsolatos tárgyalások lezárásra, ez mindenkinek jó. Na Nincs még vége, biztos asszony. Papa Nikola úrnak is van ám pót kérdése önhöz. Biztos asszony, már korábban is születtek hasonló kérdések ugyanebben a témában, és azt a választ kaptuk akkor, hogy a Frontex a technikai együttműködés részleteiről tárgyalni fog. A LIBE szakbizottságban is számot adott erről, és a, úgy tájékoztatott bennünket, hogy folynak ezek a tárgyalások, és azt mondotta, hogy a Törökországgal való megállapodás az illegális bevándorlás tárgyában közel áll a lezáráshoz, gyakorlatilag a lezárás küszöbén állnak a tárgyalások. Vajon egy ilyen megállapodást ne kéne, hogy figyelembe vegye a Frontex problematikáját, hiszen a Frontex rendkívül fontos elem az illegális bevándorlás elleni küzdelemben. Hogyan lehet beleemelni a tárgyalások témakörébe a Frontex ügyét? valamiképpen befolyással kell lenni a Frontexnek is a tárgyalásokra, nem? Yes, thank you. I... Igen, valóban. A Libe Bizottságban a múlt hét hétfőn volt alkalom e témában felszólalni, és tartom, amit akkor mondtam, haladunk a tárgyalásokkal. Ami a Frontexet illet, illetve a török határellenőrzés kérdését, technikai szinten egy megállapodás tervezetre jutottak. A Frontex várja a török fél reakcióját, hogy folyanak tovább a tárgyalások, az egyeztetések. A Frontex fontos szereplő ebben a folyamatban, de csak szépen sorjában kell haladnunk. Először a megállapodás, aztán ezzel párhuzamosan a Frontex tárgyalások. Nagyon jó az együttműködés. Köszönjük. 20 Négyes kérdés Latford bárónőtől az EU terrorizmus ellenes politiká és a CIA kiadatások. Biztos asszony parancsoljon is, mint öné a szó. Köszönöm. És köszönöm Sarah Latfordnak ezt a kérdést tudja, hogy mennyire érdeklődöm a kérdés iránt, együtt is működtünk ebben a múltban. Felesleges is mondani, hogy a biztonság és a szabadság együtt valósulhat csak meg, és a szabadságok megvalósítása nagyon fontos az EU számára a terrorizmus elleni küzdelemben is, és természetesen az alapvető jogok teljes tisztelben tartásával küzdhetünk csak a terrorizmus ellen. Ez nem csak jogi előírás, hanem kulcsfontosságú előfeltétele az EU EU szavahihetőségének, illetve a nemzeti hatóságok és a közvélemény bizalmának. A bizottság ezért továbbra is olyan területi küzdemet fog folytatni, amelyben a jogi hatékonyság és az alapvető jogok tisztelben tartása is szerepel a renditionnek hívott gyakorlat, illetve a tiltott fogvatartás emberi jogsértés az Európai Bizottság folytatja a független vizsgálatot az igazság kiderítése érdekében az Európai Emberjogi Egyezmény is ezt diktálja, és az áldozatok kártalanítást kell, hogy kapjanak a román és a lengyel hatóságokat is arra ösztökéljük, hogy a tiltott fogvatartási helyeket tárják fel, 2008 márciusában erről már volt szó, és a litván hatóságok proaktív hozzáállását üdvözöljük, ami a légijáratokat illeti, 2008. januárjában a bizottság kiadott egy kommunikációt ez ügyben. Tavaly januárban az Egységes Európai Égbolt további lehetőséget adott arra, hogy a repülőjáratokat nyomon követhessük, és természetesen oda is fogunk figyelni erre a kérdésre. 2008-ban a terrorizmus és az alapvető jogok terén külön információt adott ki, és a büntető törvény, a büntető eljárás, illetve az alapvető jogok témájában kérdőívet küldtünk a tagállamokhoz. Minden tagállam válaszolt, a bizottság most számba veszi, hogy milyen terrorizmus ellenes intézkedések történtek a Lisszaboni szerződés életbelépése előtt a nemzeti tagállami terrorizmus ellenes intézkedések, illetve a CIA rendition programban való részvétel nem kerül külön gorcső alá, de a bizottság nyomon fogja követni azokat a Nemzeti Bíróság előtt folyó eljárásokat is, amelyek terrorizmus elleni küzdelem kapcsán emberi jogsértéseket vagy alapvető jogsértéseket vetnek fel. Köszönöm, Latford Baronok Köszönöm. Biztosan nem hallotta azt a kifejezést, hogy vadorzóvá válik a, a vad ö, őr sok esetben, ahogy ezt angolul mondjuk. Az némileg bátorító, hogy vannak bizonyos jelzések arra, hogy némileg erősödik a felügyelet, és azok a mechanizmusok, amelyek erre szolgálnak a bizottság kezében. Ám tény az is, hogy a múltban azok a tagállamok, amelyek részt vettek az illegális CIA kiadás, kiadatásokban, kínzásokban és az eltűnt emberek ügyében, nem kerültek elszámoltatásra. Nagyon sok retorikai felszólalást hallottunk ez ügyben, ám a valóság és a retorika között hatalmas hézak tátong. Még mindig nem vonták felelősségre az, ezeket a tagállamokat. Vajon az Európai Bizottság, mint a szerződések őrzője, nem csak azt kell biztosítsa-e, hogy a jövőben a tagállamok vállalják kötelezettségeiket, hanem hogyan lehetne, hogy felülvizsgálják, vizsgálatot indítsanak ezen kérdések ügyében. Remélem az új brit kormány is ö, felülvizsgálattal él, és megvizsgálja a múltban pontosan mi történt ezekben a kérdésekben. Biztos az, azt hiszem, hogy az Európai Parlament által ezen a téren végzett munka roppant fontos volt ahhoz, hogy ez erre a programra történtek-e fényderüljön, hogy pontosan mi történt, és hogy a közvéleményt is tájékoztassák az igazságról. Az Európai Bizottság, hogy azt mondtam, és e, a, te, a történtek teljes kivizsgálását sürgette, és természetesen követjük a folyamatot. Az egységes európai légtér javaslat pedig pontosan azt célozza, hogy ilyen esetekben figyelmet tudjuk követni, hogy mi történt. Szeretnénk, ha tisztán láthatnánk végre ez ügyben, de sok konkrétumot nem tehetünk, de az Európai Parlamenttel együtt dolgozhatunk annak érdekében, hogy eh, ne lehessen az európai terrorizmus elleni politikában ilyesmiket csinálni. Köszönjük, pótkérdés Szemekei úr. Prosić panią komisarz o e, informację w pewnej mojej... Biztos asszony, azt szeretném kérni, hogy tájékoztasson egy számomra fontos ügyről. A terrorizmus ellen persze harcolni kell, e felől nincs kétség, ám ez a harc meg igényli a tagállamok közötti együttműködést. A kérdésem tehát az, hogy vajon ön megállapíthatja-e azt, hogy nagyobb kénység érzékelhető a tagállamok részéről az együttműködés tárgyában, illetve készebbek-e a tagállamok arra, hogy a fontos adatokat kicseréljék egymás között a terrorizmus elleni harc érdekében. Van-e ilyen, pozitív, ilyen jellegű pozitív változás? Yes, thank you. The fight... Köszönöm. A terrorizmus elleni harc tényleg kulcsfontosságú elem az Európai Unió szakpolitikájában. A fő cselek törvényeket, azonban, cselekvéseket azonban tagállami szervek, rendvédelmi és hírszerzési szervekkel, hogy elvégezzék. A bizottság bizonyos jogi kereteket kínálhat az alapjogok, az alapjogok kartának betartására. Finanszírozhatunk egyes tevékenységeket, a, az áldozatokat támogathatjuk és elősegíthetjük az együttműködést. És úgy érzem, úgy érzékelem, hogy a tagállamok között erősödik az együttműködés Persze a hírszerzési adatok kicserélése továbbra is nagyon kényes ügy, ez a hitelesség, a bizalom, a bizalom hiányának, hiányának függvényében alakul vagy nem alakul, és hát az is feladat, hogy az Európai Uniós intézmények a jogállamiság alapján álljanak és, és megbízhatóak legyenek itt a közösség segíthet. Ám a Stockholmi programban és az ahhoz vezető tárgyalások során érzékelhető volt az, hogy a tagállamok erőteljesebben hajlanak az együttműködésre, az EU-n belül is, meg harmadik országokkal is. És ez persze mindig az alapjogok teljes mértékben való figyelemmel figyelembe vételével kell történjen a CIA próbál ez nem mondható el persze. Köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm, hogy tömör volt és precíz egy bonyolult kérdésben. A 25-ös kérdés következik, bocsánat, 26-os, 27-es. Megint asszony. Tisztelt elnök úr, elnézést, hogyha megszakítottam a gondolatmenetét. Az új liberális funkciójában tudna válaszolni arra, hogy a a 33-as kérdést lehet-e három részben vizsgálni, illetve hogy melyik kérdéssel nem fogunk foglalkozni. Azt hiszem, hogy nagyon valószínű, hogy a 33-as kérdésig eljussunk. Szólni fogok, hogyha eljutunk odáig. Most öt kérdéssel, nyolc kérdéssel foglalkozunk. Tehát ez egy sor egymással összefüggő kérdés, amire Tajani úr egyetlen választ ad, és utána megadom a lehetőséget, hogy kiegészítő kérdéseket tegyenek fel a kollégákkal, kérdésfeltevők és a többi kollega. 20 óra 30-kor be kell fejeznünk, mert a tolmácsoknak szükségük van legalább 20 perc Tehát maximum 20 percünk van, Tajani úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen mindig sürget az idő, már megszoktam az elmúlt két évben. Szóval a KKV-k. Természetesen különleges figyelmet érdemelnek, a bizottság meg van erről győződve. A KKV-k hadd bontakozzanak ki, ilyen gazdasági-szociális válság körülményei között mm, hadd legyen jó az alkalmazottaiknak. A 2008-as Small Business Act lehetővé teszi, hogy előrelépjünk. Öt jogszabályalkotási kezdeményezést tettünk a Small Business Act alapján. Az egyik az állami támogatások tilalma alól való mentesítés, alacsonyabb áfa kulcsalkalmazása a másik, és más rendeletek is megtárgyalás alatt vannak, például a számlázással, áfa vonatkozásában, a számlázással kapcsolatban. A KKV-k nak jutatott kifizetések késedelm terén, illetve a számviteli kötelezettségek terén meg szeretnénk vizsgálni a KKV-k helyzetét, egy tesztet fogunk végezni. A Small Business Act-et tényleg végre akarjuk hajtatni, a nemzeti jogban referencia kell, hogy legyen ez a gazdaságélénkítési tervben is figyelembe vették a KKV-ket. Például a KKV-knek jutott kölcsönökre vonatkozóan is születtek intézkedések, javítottuk a finanszírozási lehetőségeket, Természetesen a helyzet országonként változó. A bizottságnál minden esetre meg fogjuk vizsgálni, hogy hogyan áll a Small Business Act alkalmazása a tagállamokban. Azt szeretnénk, hogy európai és nemzeti szinten egyaránt alkalmazzák a kkv számára előnyös politika megjelenik az Európa 2020-as stratégiában is. A KKV-k nem véletlenül ö, hangsúlyos helyet kaptak benne. Az alkalmazásban, végrehajtásban, a tagállamokban oda fogunk figyelni arra, hogy a KKV-k milyen helyzetbe kerülnek. A tagállamok a KKV-k számára kedvező intézkedéseket kell, hogy hozzanak a Small Business Act alapján. A következő szakasz pedig azzal lesz kapcsolatos, hogy oda kell figyelnünk arra, hogy a nemzeti gazdaságénkítési tervekben is szerepeljenek ezek a szempontok. A megvalósult előrelépést eh, mérni fogjuk eh, a 2020-as stratégia fényében minden új intézkedést meg fogunk vizsgálni prioritást kapnak az innováció, a hitelhez jutás és a KKV-k nemzetközivé válása különösen a fiatal vállalkozók által irányított KKV-k lesznek az új kezdeményezések fő haszonélvezői. Tisztában vagyunk vele, hogy a KKV-k milyen nehéz helyzetben vannak pillanatnyilag a finanszírozáshoz való hozzájutásban, ezért a bizottság külön foglalkozott az Európai Központi Bankkal karöltve ezzel a szektorral. a központi bank rendszeresen be fog számolni a bizottságnak a helyzetről. Szeretnénk a hitelhez jutást megkönnyíteni a KKV-k számára, hiszen a KKV-knak a fejlődésükhöz szükségük van ezekre a kölcsönökre. Bizonyos pénzügyi eszközöket is létrehoztak az Európai e, Beruházási Alap e, terhére, az innováció segítése érdekében, aztán a Jeremy e, program, amit a regionális alapfinanszíroz, szintén hozzá kell, hogy járuljon a kkv fejlődéséhez az egész EU-ban aztán az új mikrofinanszírozási eszközök, amelyeket a bizottság és az EIB, vagy EBB irányít, adhok finanszírozást tesznek lehetővé. A KKV-k hozzáférése férése a támogatásokhoz az EBB által e, juttatott e, hitel összeg, e, hitel keret megnövelése által is megvalósulhat az EBB összesen 13 milliárd eurót juttatott a pénzintézeteknek, KKV-k nek nyújtandó hitelekre. Ez egy jelentős növelés a korábbi évekhez képest. Tájékoztató célzattal szeretném elmondani, hogy 75%-a a keretnek el is jutott az európai KKV-khoz. Néhány napja az Európai Bizottság egy magas szintű konferenciát hívott össze a bankok, a kockázati tőketársaságok és a kkv részvételével. Néhány európai parlamenti képviselés részt vett ezen az értekezleten, és eltekintettük a helyzetet, illetve beszéltünk a lehetséges stratégiáról a kkv finanszírozása kapcsán. Egy fontos pillanat volt, fontos esemény, mert lehetőséget adott arra, hogy megbeszéljük a lehetséges új intézkedéseket, amelyek a KKV-knak segítenek, illetve általában élénkítik a gazdaságot. Folytatni kell a beszélgetést, a párbeszédet a bankok, KKV-k és kockázati tőketársaságok között az Európai Bizottság égisze alatt folytatódik is ez a párbeszéd, és a következtetéseket nyilván egy új akciót tervben figyelembe fogjuk venni. A KKV-k hitelhez jutásának megkönnyítése érdekében az EU-ban. Végül pedig eh, szeretném tájékoztatni a parlamentet, hogy az európai első KKV 7 eh, alatt több mint 1200 eh, nemzeti, regionális, helyi rendezvényre kerül sor olyan témákban, amelyek közvetlenül érintik a KKV-k szektorát. Ez a hét május 25-es június esélye között zajlik majd, és az Európai Vállalkozó Szellem díját május 31-én Madridban fogják kiosztani. Ami engem illet, én mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a munkahelyek megmaradjanak Európában, az Európai Unióban. A KKV-k érdekében hozott intézkedéseknek köszönhetően, mert azt tudjuk, hogy a nagy cégek gondjai munkahely megszűnésekkel járnak, úgyhogy a KKV-k fejlődését mindenképpen ösztönöznünk kell, mert ez jelenti a foglalkoztatásban a fejlődést. Kicsit megváltoztattam az eljárásrendet, hogy ilyen átfogó kérdé- választ kaptunk a pótkérdések is egymás után jönnek, majd fél percben Harkin mondja az első. Köszönöm, és gratulálok az előrelépéseket. Ugyanakkor biztos úr beszélt az egyik fő grondról is, a tőkéhez való hozzáférésről, majd az Európai Beruházási Bankról, a, és arról, hogy az ír bankok nem osztják tovább a, a hitelt a, a KKV-knek főleg azért, mert a kkv igényei nem illeszkednek, az a refinanszírozási igények nem illeszkednek az Európai Beruházási Bank céljaihoz, amelyek hosszú, közép és hosszú beruházásokat érintenek. Valami intézkedésre szükség van, hogy a KKV-k refinanszírozási igényei kielégüljenek, itt a bizottság játszhatna szerepet, és van-e valamilyen vállalati garanciarendszer európai szinten tervezésben hasonlóan a, a brit rendszerhez? Elnök, köszönöm, Higgins úr. Ähm, köszönöm, elnök úr. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit a biztos úrtól hallottunk, mi szerint a KKV-k roppant fontosak az európai gazdaság számára. Nem csak a munkahelyteremtés szempontjából, hanem azért is, mert kevésbé jellemző, hogy egy kis vállalkozás jön és megy, gyorsan eltűnik, általában ezek tartósabb munkahelyek. Harkin asszonynal is egyetértek, a finanszírozás nagy probléma. Ezen felül a bürokrácia is túlzottan megnehezíti a kkv életét. Köszönjük, Mitchell úr! Köszönöm, elnök úr! Azt akarom kérdezni a biztos úrtól, hogy vajon megvizsgálja a nem közvetlen finanszírozási lehetőségek kilátásait a KKV-k számára. Például, nem tudom, hogy az ön hazájában hogy áll a helyzet, de nálunk, nem működik a bank manager intézmény már. A bankok nem vizsgálják meg a, a, a hitelkérők vállalatát, meg, meg, meg, meg hogy a múltját, hanem automatikusan hitelt adnak a kérelmezőknek. Még ma is részben így működik. Ugye, hogy nyerünk választásokat? Egy-egy szavazatonként, ha egy-egy KKV-ben mindenhol egy-egy munkahely születhetne, akkor véget érne a munkanélküliségi válság. Ezért kér az Európai Beruházási Bank révén az önök önbefolyásával visszahozni a hagyományos bankmenedzser intézményét, aki eldönti azt, hogy kikap hitelt és ki nem megfelelő értékelés alapján. Elnök, köszönöm, Elvard úr, szó. Köszönöm, elnök úr. Egyértelműen felvetődik a kérdés, hogy a bizottság tényleg elhiszi, hogy az SME Week meghozza majd az eredményeket, a beváltja a hozzáfűzött reményeket. Nagyon fontos lenne, hogy a KKV-k fennmaradjanak, a vállalkozók túlélése megvalósuljon a jelenlegi gazdasági válság körülményei között. Biztos úr, azt kérem, hogy röviden válaszoljon, mert fél kilenckor be kell fejeznünk. Elnézést kérek, kedves kollega, de már az önkérdésére nincs időnk. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Osztom a parlamenti képviselőknek az észrevételeit. Ami az Európai Beruházási Bankot illeti, rögtön felléptem, mihet beiktattak, mint európai biztos. mástett úrral felvettem a kapcsolatot, 30 milliárdot kértünk az, a kkv részére az EBB-től. Megígértem ezt itt a meghallgatáson az Európai Parlamentben, amikor meghallgattak engem, mint biztos jelöltet. Annyira pozitív volt a bankelnök válasza, hogy 6-7 milliárd dal megindult a hitelezés, és utána ezt további keretek követték. Gondoskodni akartam róla, hogy nem csak ez a bank, hanem a többi bank is hitelez a kekevéknek. Az európai bankrendszer nagyon összetett. Egyes bankok spekulációval foglalkoznak, nagyon különböznek a bankok, de szerencsére vannak olyan bankok is, ahol a bankfiók vezetője pontosan tudja, hogy melyik vállalkozó kér hitelt, és tudja, hogy vissza is fogja azt fizetni. az a találkozó, amit néhány nappal ezelőtt ö, ö, szerveztem, és ahol európai képviselők is részt vettek, nagyon érdekes volt. Stratégiát kell kialakítanunk, olyan fórumot, amely akciótervet hoz létre, és javítja ez az akcióterv a hitelhez való hozzáférést. Ahhoz, hogy versenyképesek legyünk, innovatívak kell, hogy legyünk, de ez pénzre van szükség. Igaz ez. Ezért prioritás ez a kötelezettségvállalásom, hogy a bankokat bevonjuk újra a folyamatba, hogy a, a, a bankok hitelezzenek tényleg a jövőben. egy biztos, fontos kezdeményező szerepet játszhat az LKB-t, az EBB-t, is meghívtuk, és két alelnök is eljött el az értekezetre, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy legalább részben sikeresek voltunk. A KKV-knak megpróbáljuk a legjobb eszközöket megtalálni, hogy kilábaljanak a jelenlegi helyzetükből. A gazdasági és a pénzügyi válság nem szabad, hogy szociális válsággá váljék, úgyhogy a KKV-kat segíteni fogjuk, erről biztosíthatom önöket, meg fogjuk védeni őket, és promócióban részesítjük őket, illetve a pénzügyi segítség nem fog elmaradni. A piacgazdaság van, csak akkor lehet versenyképes a vállalkozás, hogyha hozzáfér a hitelhez, és így lehet csak szociálpolitikát végezni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és elnézést, hogy megrövidettük némileg a kérdések óráját. Azok a kérdések, amelyek nem kaptak választ, írásban lesznek megválaszolva. Köszönöm, zárom az ülést.